Okay, colleagues, um, we're... Kedves kollégák, akkor elkezdjük. Egyes napirendi pont, a napirend elfogadása, ha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem. Kedves kollégák, ez a hétfő esti napirend hasznos lesz nekünk a tekintetben, hogy a migrációval kapcsolatos napirend feladatainkat folytassuk elnöki bejelentések, nyelvi rezsim, a Dán, Lett, Horvát és eh, Írgél nyelv sajnos nem áll rendelkezésre a mai ülésen, eh, ami a tolmácsolást illeti, és van még egy elnöki bejelentés. Eh, Kirkosz úr az ülés előtt megkeresett, és jelezte, hogy további problémák merültek fel Görögországban a, a migrációs rendszerrel kapcsolatban, további gazdasági problémák vannak, ugye az illegális bevándorlók előállítással kapcsolatban és egyéb feladatkörökben e, e-mailben jelezte ezeket a problémákat. Ezeket az ügyeket fel fogom vetni hónap délelőtt a koordinátorokkal ülésünk során. Úgy gondolom, hogy ezek az ügyek e, fölmerülhetnek, hiszen a mai napirenden is eh, szerepelnek. Nem tudom miért a kollég, ilyen nyugtalanok ma a kollégáim, nagyon fontos ügyről van szó, és köszönöm is, hogy ezt erre felhívták, felhívta a figyelmemet kollégám. Tehát a mai ülés alkalmával is beszélünk róla, és a hónapi koordinátor ülés alkalmával is. Kedves kollégák, kezdjük el akkor a mai napirendi pontokat. A hármas napirendi pont az Európai Migrációs Napirend kérdése. Ezt az előadást Matthias Röte fogja prezentálni azzal a tanácsi döntése kapcsolatban, amely Görögország és Olaszország érdekében hoz bizonyos intézkedéseket, ideiglenes feltételes intézkedéseket. Tehát Matthias, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Claude, képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy nagyon röviden összefoglalhatom önök előtt azt a végrehajtási csomagot, amelyet a bizottság május 27-én előteresztett az idén Eh, a biztos már előadta önöknek az általános európai migrációs napirendet, és tudják, hogy 50-nél is több intézkedésről beszélünk. Az első végrehajtási csomag már kettő héttel a migrációs napirend eh, publikálása után megszületett. Ö eh, ezek közül hat fölvetést, hat pontot fogunk majd áttekinteni. Először is talán beszéljünk arról, amelyre leginkább odafigyelt a közvélemény, ez pedig a, a, a, a szükséghelyzetű letelepítési program. De mielőtt erre rátérnék, hagyj hangsúlyozom, hogy nyilvánvaló, hogy a közvéleményben folyó vita a migrációs politikával kapcsolatban eh, nagyon is számokra és kvótákra koncentrált, miközben ez az agenda, ez a napirend sokkal holisztikusabb megközelítésű ennél. Eh, integrált megközelítést próbál alkalmazni, amely egy négy pilléres struktúrára eh, épül a legális migrációt is vizsgáljuk, illetve kezeljük. Az elmúlt néhány hét politikai vitái foglalkoztak ezekkel az ügyekkel, nagyon nagy mértékben koncentráltak ezek a viták a letelepítésre. Mi azt javasoltuk, hogy a 78.3-as cikk értelmében azt javasoljuk, hogy, hogy Olaszország és a kapcsolatban tanúsítsunk szolidaritást 40 ezer fő átlepítésével kapcsolatban, akik egyetemen, akiknek egyetemen nemzetközi védelemre van szüksége. Kirchhoff úrra hivatkozva ön is említette azt, hogy jelen pillanatban a legnagyobb problémánk az Görögországban, hogy hatalmas azoknak a menedék kérőknek a száma, a beáramlási aránya, akik, akik a török szigeteken keresztül, görög szigeteken keresztül Görögországra érkeznek. Több mint 50 ezer emberről van szó csak az elmúlt néhány hónap során tehát Görögország irányából, a, e, irányából a görög szigeteken keresztül, e, és e, nyilván különbséget kell tennünk a kelet-mediterrán, kelet-földközi tengeri és a közép-földközi tengeri útvonal, útvonal között. Utóbbiről elég sokat beszéltünk az utóbbi időben. Tehát a javaslat arról szól, hogy 40 ezer ember számára biztosítsunk nemzetközi védelmet. 24 ezer érkezne Olaszországból, 16 ezer érkezne Görögországból. Európai szolidaritásra van szükség, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy a tagállamoknak felelősséggel kell eljárniuk, hiszen elkötelezték magukat a menedékes és migrációs rendszereik tökéletesítése mellett. 240 milliós keretről van szó, ez fejenként 6 ezret jelent, és egy operatív támogató rendszert állítunk fel az EASO-val és egyéb illetékes ügynökségekkel együttműködve. Nyilván keserű viták előzték ezt meg, de még az Európai Tanács is kifejezte, is meghatározott egy, egy számot, ez a 40 ezer. Egyértelműen ellenmondások vagy viták vannak a mechanizmusok kapcsolatban, de az Európai Tanács is egyértelmű célszámot határozott meg, és az Európai Bizottság részéről azt várjuk, hogy ezt a eh, célszámot a szóban teljesíteni tudjuk. Ma délelőtt világosá tettem a tagállamokkal folytatott vita során, hogy eh, hogy meg kell vitatnunk azt az algoritmust, amely szerint eh, ezeket, ezt a létszámot szétosztjuk, és várjuk a tagállamok javaslatét ezzel kapcsolatban. Nyilván az informális eh, tanácsi ülés alkalmával ezt eh, önök is meg fogják fitetni majd az illetékes tagállami miniszterekkel. Lávizetként említem, hogy azt is megígértük, hogy egy sokkal tartosabb, állandóbb Eh, egyidöntési eljárása meghatározott rendszert is fel fogunk majd állítani, és eh, annak a különböző elemeiről majd eh, nyilván mélyebben tudunk beszélgetni. Mit csinálnak ezzel a 40 ezeres létszámmal? Hogyha ezt most tulajdonképpen, tulajdonképpen, hogyha most egy kuktára gondolunk, ugye, amelyben magas nyomású gőz van, ez a 40 ezeres létszám csupán egy biztonsági szelep szerepét játsza. Szükséghelyzetben vagyunk, ezt így is kell kezelnünk. Az elmúlt néhány hónapban az Európai Migrációs Napirend szellemében a Dublin rendszert is át fogjuk gondolni, hogy megvizsgáljuk, hogy maga a rendszer működik-e. Jelen pillanatban azonban ez egy teljes mértékben a Dublini rendszeren belül működő mechanizmus nagyon kicsi kivételekkel. A második javaslat, amelyel előálltunk, az egy európai áttelepítési program, amelynek érdekében értelmében 25 ezer embert kerülne áttelepítése. Remélhetőleg az Európai Uniós tagállamok elkötelezik magukat ennek végrehajtása mellett a UNHCR keretein belül. Ez kb. 10 ezer eurós költségvetési összeget jelent személyenként, áttelepített személyenként. és ha nagyon változatosan beszélek erről, Tulajdonképpen ez a program nem másról van szó, mint tulajdonképpen ez az embercsempészettel eh, kapcsolatos problémák ezének sének a, a másik oldala, az a másik oldala. Hogyha küzdünk az embercsempészet ellen, akkor egyértelműen más módon kell lehet eh, biztosítanunk arra, hogy az emberek belépjenek az Európai Unió területére. Eh, ezt a létszám keretet a UNHCR határozta meg, vagy javasolta éves szinten. A mi javaslatunk egyelőre az, hogy ezt két évente alkalmazzuk ezt a keretet. Minden esetre 2020-ig talán elérhetőnek kell lennie megoldhatnak kell lenni annak, hogy évi 20 ezeres keretről gondoskodjunk. Négy főbb címet lehetne kiemelni, először is sokkal határozottabb rendőrség és igazságügyi eh, fellépés, másrészt az információ gyűjtés, megosztás megerősítése. Itt nagyon szoros együttműködésre lesz szükség a CSDP eh, misszióval, amely, eh, amelynek lehetőség van az gyűjtésre, Meg kell erősítenünk eh, a kiszolgáltatott migránsok <clears throat> védelmét, illetve az embercsempészet küzdelmet, illetve szorosabb együttműködésre van a szükség negyedik lépésként a harmadik országokkal, harmadik felekkel nyilván megnézzük a jelenlegi EU-s jogi kereteket, megfelelő ö, szankciókat ö, ö, kell keresünk és alkalmazunk megfelelő indokot helyzetben, akkor meg kell előznünk azt, hogy a humanitárius segítséget nyújtó emberek ne kerüljenek ö, ö, szankciók alá másrészt meg kell találnunk a módját annak, hogy hogy, hogy, hogy lehet eh, elapasztani az embercsempészek eh, pénzforgalmát, valamint egyértelmű, eh, hogy olyan kommunikációs rendszert kell kialakítanunk, amely segít az embercsempészet elleni küzdelemben, a problémák tudatosításával, szemléletformálásban az Európai Unió területén kívül is. Negyedik elemként említeném ebben az első végrehajtási csomagban, és azt elmondhatom, hogy a második végrehajtási csomagon már dolgozunk. Az nem más, mint a bizottság új lenyomat programja, közös európai gyakorlatot szeretnénk létrehozni. Nagyon hasznos és termékeny ülést sikerült tartanunk június 16-án a tagállamokkal, és mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a dokumentum jó tükrözi azt, hogy milyen helyes gyakorlatokat kellene alkalmazni az Eurodac rendelet keretein belül. Az ötödik elem a közös Triton művelet felülvizsgált műveleti terve. Ezt már azóta tárgyaljuk, hogy kb. 12 hónapja én a, megint a bizottság előtt fontos, hogy az ember életeket meg tudjuk menteni, és ehhez szorosabb együttműködésre van szükség Ezt nagyon sajnálatos és feszültségeket teli események került áprilisban, április 23-ára is hivatkoznék a tagállamok, tagállami kormányok mobilizálására is időre volt szükség. Egyre nagyobb létszám bevetéseire kerül sor. Nyilvánvalóan az önök segítségének köszönhetően a költségvetési keretek is bővítésre kerültek, de hagy említsek egy megdöbbentő adatot, amelyet én személyesen csak, éppen csak a jegyzeteimben pillantottam meg. Május 1 -e óta június 30 ig 300 eseményre került sor, 269 az kutatási mentési akció volt, amelynek keretében 33 ezer több mint 33 ezer férfi, nő és gyerek életét tudtuk megmenteni, csak kettő meg, ö, igazolt halálesetre került sor ebben az időszakban. Ez óriási változás, az önök szakbizottsága is biztos, ö, büszke lehet erre, hiszen az önök szakbizottsága mindig is ezért küzdött. A közös biztonsági és védelmi politikára hivatkozva ö, már beszéltem a június 22-i akcióról is, és végül, de nem utolsó sorban, hangsúlyozni szeretném a program megszületésünk komplexitását, hiszen kitér a napirendünk a legális migrációra is. Ezért kezdtük el a kék kártya rendelettel kapcsolatos vitákat, néhány hónappal ezelőtt indult meg ez a vita, e, a kék kártya folyamat felülvizsgálására e, kerülhet sor, és 12 héten keresztül augusztus végéig, augusztus 21-ig e, folyik a konzultáció ezzel kapcsolatban, és szeretném megkérni önöket arra, hogy ezt a konzultációt ezt az egyeztetést önök is népszerűsítsék, hogy minél több hozzájáruló véleményt kaphassunk. Köszönöm szépen, Matthijs. Úr is említette, hogy e, e héten a külügyminiszterek tanácsán reméljük, hogy erre realágihoz és mánihozmussal kapcsolatos előrelépések megszületnek. Most struktúráljuk a vitát, tudjuk Scott Keller a jelentős tevő a konzultációs eljárás tárgyában. Most én Mielőtt meghallgatnám a hozzászólásokat, azt szeretném megkérdezni röviden, hogy a luxemburgi elnökség, ugye remélem e héten éllovas lesz bizonyos cselekvéseknek, Skál Keller is úgy tudom részt vesz. Ha röviden kifejtenék e héten, mit várnak. Aztán Skál Keller kérem majd fel, hogy rövid prezentációt tartson maga is, és aztán Szóla asszony, Kiángja asszony, a stratégia jelentősről egy nagyon rövid hozzászólás. Kérem mindenki fogja rövidre, mert ugye már most nagyon sokan kértek szót, és két külső ö, hozzászólónk is lesz a kértőnk, aki a hajótulajdonos sok szövetségének két ilyen szövetségnek a képviselőjeként szólal majd fel. A luxemburgi elnökség képviselő ott a kamera mögött ül, neki adom meg most ezt szót, parancsoljon. Um, Nos, engedjék meg, hogy az elnökség szóljon néhány szót a migrációs agendáról, különösen arról a határozatról, amely az újra telepítésre vonatkozik. A bizottság a migrációs agendáját egy szolid alapon határozta meg, a viták és konzultációk, amelyek eddig zajlottak az elnökség körében, a világosá tették, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy újra gondoljuk az európai migrációs politikát, a helyszíni fellépéseket erősíteni kell, és a reformfolyamatot be kell indítani. Jelenleg várjuk a tanács részéről a tagállamok támogatását. Globális politikára van szükség, semmiképpen nem kerülhet sor torzulásokra a migrációs politika területén, ennek igazságosnak kell lennie a közösségi segítségnyújtás tekintve is, akár a pénzügyi, akár pedig a specializált ügynökségek helyzetét illetően. Tehát egyfajta csomagként tekintjük ezt a témakört, hogy bizonyos terveket felgyorsítsunk, felelősség, szolidaritás, legális hozzáférési utak és nemzetközi együttműködés a jelszavaink legalább három nagy politikai vitára van szükség a tanácson belül. Ezen a héten ön megemlítette az informális tanácsülést, amely egy cselekvési tervről vitázik a migrációt, illetve, illetve az újratelepítést, illetően aztán októberben lesz egy vita a vízumpolitika és a visszatérítési politika tárgyában, és aztán decemberben pedig a külső határok jövőjét illetően hogy mindezen cselekvések rendben lezajljanak, itt az Eurodac végrehajtás is nagyon fontos, és az újra tele a visszatelepítési fellépések erősítése úgy szintén. Az elnökség tehát azt javasolja, hogy gyorsan lépjünk előre a biztonságos származás országok listának kialakítását illetően. Ami a nemzetközi témakört illeti, Valettában egy specifikus tímet hoztak létre, melynek célja hogy a prioritás fellépéseket megvalósítsa afrikai partnerenkkel együttműködve. Aztán a magas szintű miniszteri tanács is beindította ezt a vizsgálódást. Ezen kívül az elnökség kötelezettséget vállal arra, hogy az olyan dossziékon, mint például a kutatási, kutatók, egyetemi hallgatók vagy a kísérlet nélküli kiskorúak erőteljesen dolgozni fog nyilvánvaló, hogy nagy érdekünk fűződik ezen dosszié sikeres lezárásához. Végezetül hadd mondjak még néhány szót a visszatelepítés kérdéseiről. Mindannyian elolvashatták az Európai Tanács végkövetkeztetéseit, azt hiszem, hogy itt nem kell részletekbe bocsátkoznom ezen végkövetkeztetések tartalmát illetően. Nos, ami a tanács határozatát illeti, az ideiglenes intézkedéseket illetően ezen a területen, a munkák zajlanak. Az első munkacsoport már összeült a múlt héten, a Koreper pedig foglalkozott egy ülésén ezzel a dosszéval ma délelőtt, és más ülések is következnek ezen, illetve a jövő héten. Azon témák között, amelyek jelenleg vitatárgyat képezik, megemlíthetjük többek között a rendszeres értékelést a kedvezményezett csoportok részéről, a másodlagos mozgásokat, az operatív támogatást, amelyet Görögország és Oroszország kap, valamint azon kérdéseket, amelyek azon személyek integrációja körül ö, forognak, amely, akik érintettek ezen kérdésekben. Ami a számadatokat illeti, az Európai Tanács által bemutatott adatok világosak. A luxemburgi elnökség megkezdte a konzultációt, ez zajlik és folytatódni fog. Határozottan dolgozunk, hogy július végéig eredményünk legyen. Ez fontos szakasz lesz az informális tanács azon a héten. Marás elnök úr is részt fog venni majd ezen az ülésen. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Szkálnak adom meg a szkák ellernek parancsok. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a Európai Bizottság és az elnökség és hozzászólását. Az Európai Tanács nagyon izgalmas vitát folytat most. Számomra nagyon nagy csalódás volt, hogy az a szimbolikus intézkedés, amely azt a kérdést vetette fel, hogy egy szódöntés mechanizmusban meg tud-e állapodni az, az Európai Unió tagállamok között, hát láthatóan hát csalódásra adott okot, hogy nem önkéntesen került volna megszervezésre, ám az, hogy hogy fog működni az önkéntes szolidaritás, hát azt majd meglátjuk. Az a jelentés, amelyet az Európai Parlament és különösen a LIBE bizottság nagyon világos üzenetet fogalmazhat meg a tagállamok számára, csak konzultációs jogunk van az, a biztonságmechanizmussal kapcsolatban sajnos, erre majd visszatérek. Ám fontos, hogy erős jelzést küldjünk, és továbbra is kötelező mechanizmust követeljünk. Az Európai Parlament 2015-ös áprilisi állásfoglalásában is ezt kértük, ahol a disztribúciós mechanizmus kötelező kvótáját kértük minden tagállam esetében. Ezt újra és újra el kell mondjuk hogy biztosítsuk azt, hogy a parlament egy erős jelzést küldjön. Kötelező, mert hát most akarunk, hogy a szolidatás valóban működjön. A 40 ezer szélt említette kollégám, a tagállamok 40 ezer menedékkérőt fogadnának be Olaszországból és Görögországból. Az Európai Bizottság csak a 2014-es számadatokat vette figyelembe. Ha azonban megnézzük a tényleges adatokat a terepen, ez év első hónapjaiban növekedtek a számok. Többen érkeztek 2015 első hónapjaiban, mint összesen 14-ben, egész évben. Úgyhogy nem állunk meg 40 ezernél, hanem az eredeti bizottsági számadatok alapján bővítünk 2015-ben, így 50 ezer menedékjogot benyújtót kell relokálni Olaszországból és Görögországból. Csak egy számot adjak, hatszoros az, ebben, az, ebben, az, ez éve, ebben az időszakában a Görögországból érkezők száma, mint tavaly ilyenkor. Nagyon fontos látni, hogy a szolidaritás ügyében erős jelzést küldjünk, és ez nem csak szimbolikus, hanem tényleges kötelező segítséget kell nyújtson, és nagyra törő kell legyen. Ugyanakkor a mechanizmus minőségét is vizsgálnunk, nem csak a mennyiségi jellemzőit. Láttunk már egy példát az Urema esetében, Máltában, és a pilot projekt, máltai pilot projektből van mit tanulságot levonni. Talán nem volt olyan jó az ottani tapasztalat maguk. Tehát ezek az embereket számadatokként kezelték, őket tovább lehet továbbítani, lehet mindenféle konzultáció nélkül másik tagállamba. Utána nagyon sok másodlagos mozgást tapasztaltunk. A tagállamok tehát abban kéne, hogy megállapodjanak, ebben egyetértenek talán, hogy a másodlagos mozgást meg kéne előzni. Hogyan lehet ezt elérni? Azzal, hogy ott, ahol preferencia van a menedékjogot kérő részéről, például a családtagjai vannak valahol, vagy nyelvi alapon, vagy valahol tanult már valamelyik tagállamban, vagy valami közösséggel van kapcsolata, akkor e preferenciákat vegyük figyelembe. És arról van szó, hogy hogy ez fajta jogként érvényesülni a preferenciát mindig figyelembe vesszük, ám ahol lehet, vegyük figyelembe. Hogy egyszerűbben tudjanak, jobban tudjanak integrálódni ezek az emberek a fogadországban, és hogy elkerüljük a másodlagos mozgásokat. Aztán a tagállam preferenciát is vizsgálnunk kell, mert ha a preferenciák illeszkednek, akkor a legjobb az esély az integrációnak annak, hogy ott is maradjon az a személy, hova küldték, anélkül, hogy kilátás nélkül, integrációs kilátások nélkül kelljen valahol ilyen. Tehát fontos volna, és ez egy fontos tanulsága a Irman projektből, hogy a tagállamok és a menedékjogot kérők együtt tudjanak azon dolgozni, hogy a program sikere megvalósuljon, mert siker kell legyen azért, hogy további szolidaritási mezmusokat is előrenyezni és erősítsen a tagállamok között. Én értem, a minőség tehát nagyon fontos. Aztán már említettem a sürgésügyi intézkedés ügyét, amely egy elég hát kétesélyes dolog a parlament számára. A parlament csak konzultációs joggal bír, persze meg kell hallgatni, de nem vagyunk társjogalkotók, ahogy kéne, hogy legyen egyébként. Szerintem ezért kell hangsúlyozzuk azt, hogy e konzultációs jogot a parlament csak azért fogadja el, mert sürgőségi mechanizmusról van szó. Az Európai Bizottság azt ígérte, hogy egy, általá, egy átfogó relokációs rendszert fog bevezetni, bemutatni az év vége előtt. Ezt várjuk, mert a társa jogalkotói szerepkörünk is érvényesülhet akkor majd. Ám hangsúlyoznunk kell ezt, hogy hogyha a bizottság nem terjeszti be ezt időben, akkor a parlament készen áll arra, hogy saját kezdeményező jelentést szerkeszt ebben az ügyben. Mert hát a parlament itt nem csak konzultációs jogkörrel bír, hanem társjogalkotóival, és ezt érvényesíteni is kell. Ez tehát a fő körvonal a jelentésnek, az árnyékelődők látták a teljes anyagot az összes részlettel, várom kommentárjaikat, javaslataikat. Nagyon rövid sajnos a határidő, ezért elnézést kérek, ám a tanács szapora menetrendje követeli ezt meg, ám a cél is gyors intézkedéseket követel. Köszönöm az esztenseimnek, akik nélkül nem sikerült volna megírni, aztán a zöld tanácsadót, a titkárságot nagyban segítettek engem azt hiszem rekordot döntöttünk a lehető leggyorsabban megért jelentéssel. Köszönöm mindenki munkáját, amelyel ezt lehetővé tette. It's like an Oscar uh, speech. Olyan volt, mint ez egy, mint egy Oscar díját adó beszéd. Köszönöm mindenkinek, hogy itt van ezen a Strasburgi hétfőn, ha hozzátehetem ezt a felszólalásodhoz Köszönöm, hogy eljöttetek, máskülönben nem tudtuk volna ezt nagyon szoros időkeretet teljesíteni. Hallottuk tehát a jelentéstevőt, az elnökséget és a bizottságot, most pedig megadnám a szavat, a szót a saját kezdeményező jelentés jelentéstevőjét képviselő kollégánknak, mert a jelentéstevő maga nem tud személyesen jelen lenni. Kérnék mindenkitől kettő percnél többet ne beszéljenek, mert nagyon hosszú felszólaló listánk van. A jelentés bemutatása őszintén szólva egyúttal az visszatelepítési jelentésnek a ismertetését is magába foglalta, ez kapott öt percet. Köszönöm, elnézést. Roberta még mindig utazik, remélhetőleg meg fog egyszer csak érkezni majd, és eh, remélhetőleg nálam sokkal eh, eh, ékesebben szóva el tudja majd mondani, miről is van szó, addig azonban megpróbálom helyettesíteni. Lehetőség számunkra, az Európai Parlament számára ez a helyzet most, egyetérzek egyetértek eh, abban, hogy a tanácsi ülés egy kicsit eh, csalódást hozott. Nyilván nem voltam ott, a sajtóból értesültem, nem nagyon lehetünk erre büszkék, és úgy gondolom, hogy eh, a jelentéstevő és az Európai Parlament árnyék jelentéstevői is együtt sokkal egységesebben tudnak majd fellépni hogy ebben a vidában olyasmi is megfogalmazásra kerüljön, amit az európai polgárok elvárnak tőlünk. Nagyon örülök, hogy a bizottság előállt egy visszatelepítési javaslattal, ez azonban csak az migrációs napirendnek egy javaslata, ahhoz, hogy működjön a napirend. A napirend valamennyi migrációs vonalkozású intézkedését végre kell hajtani, meg kell valósítani ideértve a, e, a nigeri helyzet megoldását, az Eurodac e, e, programot, a gyökere, gyök, probléma, probléma gyökereinek elemzését, ezek közül egy sem megkerülhető. Mit tudunk ezt hozzátenni Európai Parlamentként? Úgy gondolom, hogy fontos, hogy figyelembe vegyük a migránsok preferenciáit, amikor áthelyezésekre kerül sor. A máltai tapasztalatokra támaszkodnunk kell egyértelműen, ugyanakkor ezeket az igényeket csak a lehetséges mértékben tudjuk figyelembe venni. Végsősoron ez nem egy étlap, amiről ők válogathatnak, ha nem tudjuk teljesíteni a migránsok igényeit, akkor is kell megoldást találnunk a helyzetükre. Fontos, hogy ez a rugalmasság ne jelentsen túlságosan nagy adminisztratív terhet. Az, akinek védelme, védelmre van szüksége, az jusson védelemhez minél gyorsabban, terhes adminisztrációs problémák, nehézségek nélkül. A bizottság, ahogy eh, hallottuk, eh, egy, egy állandó eh, szükséghelyzeti mechanizmuson dolgozik. Jó, lehet az elég furcsán hangzik, hogy valami egyszerre állandó és szükséghelyzeti is. Mindenesetre az Európai Parlament együttdöntési jogosultsága rendelkezik majd ebben az ügyben. Azt is fontos, hogy kommunikáljuk, hogy ez a rendszer, ez egyelőre egy kísérleti jellegű program. Én magam is támogatója vagyok annak, hogy egy kötelező jellegű rendszert alakítsunk ki, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy ne a számokról beszéljünk. Sokkal fontosabb ennél, a konkrét számoknál, a létszámoknál az, hogy megtapasztaljuk, hogy a mechanizmus hogy működik, hogy lehet jobban működtetni, és hogy tudjuk ezt figyelembe venni akkor, amikor a majd a végleges, végszükségi, szükséghelyzeti, állandó szükséghelyzeti rendszert kialakítjuk és üzemeltetjük. A jelentés igen hatékony, nem régóta vagyok a parlament képviselője, de ennyire hatékony jelentés még nem láttam. Köszönöm természetesen Hámacula asszony képviselőjeként is, árnyékentéstevőjeként is felszólalt. Megadom azt a következő kollégának. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a végzett munkáért, és azokért a módosítos módosításokért, amelyeket a határozatán eszközölt. Nos, azt hiszem, hogy a jelentéstevő nagyon fontos javaslatokkal élt, mindenek előtt azt említeném, hogy meg kell erősíteni az elosztási kulcsok kötelező jellegét. És itt vannak az érdemi rendelkezések, azon lehetőség a menedékkérő számára, hogy kifejez a preferenciáját, hogy mely országban kíván letelepedni. Van néhány kritikus hang is, már ami az áttelepítendő menedékesek számát illeti. Nos, az én véleményem, ami egyébként a jelentésben is szerepel, jobb lett volna, vagy egy jelentős számú áttelepítendő menedékesről szólni, vagy pedig egy hiteles százalékot szerepeltetni a szövegben. Egyetetek azzal a motivációs jelentés tevő részéről, hogy a jogalapot ezt a bizonyos 3 ast mindenképpen a helyi, a jelenlegi helyzethez kell igazítani. Itt nem vészhelyzeti problémáról van szó, hanem strukturális jellegűről. Éppen ezért olyan jogalapra van szükség, amelyre támaszkodnak majd az elfogadandó ö, jogi aktusok, és a 78.2, illetve a 80-as cikk kellene, hogy legyenek ezek. Nos, Robert a kollégámval együtt úgy véljük, hogy az előkészítés, előkészítő munka, ami majd a saját kezdeményezésű jelentés véglege, véglegesítéséhez vezet, most ezt illetően késedelemben vagyunk, de összességében nem fog megreked, megrekedni ez a munka. Fontos a vita lefolytatása, miután valamennyi kollégával egyetértettünk a Libes bizottságban, a munkadokumentumban. És a célunk az volt, hogy a lehetőleg pontosabb megjegyzéseket fogalmazzuk meg. Az a találkozó, amire ma kellett volna, hogy sor kerüljön, ezt elhalasztottuk. Ugye ez a biztonságos hozzáférési útvonalakkal foglalkozott volna, és ezeket az árnyékjelentéstevőkkel kellett volna megvitatni. Azt hiszem, hogy még van mozgásterünk a mindenki által osztott szövegen dolgozni. Szeretnék a hajó tulajdonosok szövetsége igazgatójának is köszönetet mondani. Az elmúlt napokban az ő képviselőikkel is lefolytattunk találkozókat, meg akartuk vizsgálni tevékenységüket. Ahogyan itt már kiemelésre került, jó magam is úgy vélem, hogy a mentési akció nem lehet magánszemélyek ügye, ez a tagállamok felelőssége, hogy ez megfelelő finanszírozást és eszközöket biztosítsanak, hogy ezen akciókat garantálni tudják szakmai és megfelelő szakértelmel rendelkező kritériumok alapján. Miután meghallgattam a végrehajtási a kimerítő bemutatását a migrációs ütemtervet illetően, szeretnék néhány szakaszt kiemelni. Nyilvánvaló, hogy Európa esetében a legális migráció maradna megfelelő opció, de a bizottságnak nincsenek megfelelő javaslatai ilyen tekintetben. Ezen kell dolgozni, illetve az csempészet valós okait kell kezelni, ezen kívül a migrációs hullámok beindulásának valós okait, a helyzeteket azon országokban, amelyekből az emberek menekülnek, és legális utakat kell biztosítani az emberek számára Európában. Végezetül azt szeretném kérni az igazgatótól, itt szeretnék egy aggodalmat megosztani vele, ugyanis az elmúlt napokban nagyon sokat foglalkoztunk a visszatelepítéssel. A tanácsülés előtt itt a szolidaritásra helyeződött a hangsúly, de itt szinte megkülönböztetés nélkül próbálják az embereket visszatelepíteni az eredeti országba. Nos, itt a parlamentben figyelünk arra, hogy önkényes módon ez ne történhessen, anélkül, hogy az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartása, illetve a hatási jogszabályok tiszteletben tartása meg ne történne, és a bizottságot kérdezem, hogy vannak-e preventív intézkedések, hogy megakadályozzak azt, hogy egyes tagállamok olyan visszatelepítési politikákat fogalmatosítanak, amelyek sérthetik a jogokat és az alapvető szabadságjogokat. Köszönöm. fine. It's okay. I've thrown... Nos. Kedves kollégák, nagyon hosszú felszólaló listánk van, sokan szeretnének beszélni. Kérem, hogy a megjegyzéseiket kifejezetten a letelepítési kérdésekre korlátozzák. Ahogy Skákeller is említette, egy egyeztetési eljárásról van szó, és mindezt csütörtökön fogjuk majd a e, tanács elé terjeszteni. Fontos, hogy elmondják, hogy mit e, éreznek, milyen érzések, mi a véleményük erről a programról. Erre kérem, hogy e, koncentráljanak. Ich habe eigentlich zu dem Thema... a képen a, a téma komplexus kunszoklumhoz két kérdésem van, csak Rüte úr, első kérdésem, vajon a kormány és államfők körében döntés született, lesz-e valaha egy potenciális lehetőség arra, hogy valamiféle normalizált válságmechanizmusról beszélhessünk, amely nem csak egy, egy, egy konkrét fixált szám körül forog, hanem életbe lép akkor, hogyha egy tagállam különösen magas számú menekültel kell szembenézni, és nem tudja kezelni őket. Avramopoulos biztos úr, ez a második kérdésem, egy új hotspotot nyitott meg Sziciliában és Magyarországon. Kérdés, hogy vajon milyen személyzettel fogja működtetni ezt majd? Van valamiféle, erre bármiféle eh, készülődés a költségvetésben, mert az úgy nem megy, hogy megnyitunk egy hotspotot, és aztán személyzet meg nem lesz ott. Tehát ki kell szó, a tagállammal együttműködéshez elő kell irányozni a személyzet is, és ennek kell költségvetési forrása legyen. Igen, Holmai úr. Azt, hogy valóban Rüte úrnak is fel kell tegyük a kérdést. Birgit Zippel a következő. Birgit. Köszönöm. Először is, mert magától értetődő, de a közvita és a publikált vita anyagok alapján nagyon értékelem, hogy Rüte úr a holisztikus képét felvázolva a migrációnak azt mondhatja, hogy sem értem, hogy egy intézkedést kiemeljünk ebből a kontextusból, csak a teljes szakpolitikai területen lehet előre haladni akkor, hogyha annak minden vetületével egyszerre foglalkozunk. Relokáció, sem, beszélni harc és sorolhatnám. Egyszerre kell ezt ugyanolyan elkötelezettséggel minden területen fellépni, hogy haladhassunk. Van egy kérdésem. Amikor Görögországról kezd beszélni, ha jól értettem, azt mondta, van egy fajta gond itt, mert a, a menekültek most már nem a szárazföldi határokon jönnek, átjönnek, hanem a víz tengeren keresztül egyes szigetekre érkeznek, úgyhogy nagyon nehéz ezt összehangoltan kezelni. Lehet, hogy, hogy fura kérdésnek tűnik, de lehet, hogy ebből a szempontból könnyebb volna egy konkrét helyen megnyitni a ö, kerítő, illetve a falat Görögország és Görögország és Görögország helyett, hogy ott léptessünk be egy, egy, egy központ recepciós ponton menekült kérelmeket benyújtókat, és nem a szigeteken szétszórva. A pénzügyi támogatást illetően, ugye 6000 euróról beszélt a relokációs költségek kapcsán jól tudjuk, hogy a tagállamokban nagyon különbözőek a megélhetési költségek. 6000 hát euró egy országban nagyon sok lehet, egy másikban meg szinte semmi. Ugyanakkor egyes tagállamok már többé-kevésbé jól felkészültek a migráció munkájára, máshol meg egyáltalán nem. Meg kell tehát találjuk azt a mechanizmust, amelyel eldönthető, hogy vajon egy tagállamnak szüksége van-e pót plusz pénzeszközökre. További kérdésként, hogy vajon figyelembe lehet-e venni a disztribúciós rendszerben a, a menekült jogot kérő igényeit vagy óhajait. Ugye nyilvánvaló, hogy a végén nem tudjuk feltétlenül, nem feltétlenül tudjuk ezeket kielégíteni, Ám azért azt meg lehet kérdezni, hogy van-e mondjuk ö, olyan országokba szívesebben menne, mert vannak ott rokonai. Ez ugye nyilvánvalóan egyfajta el, ez jobban elfogadta tenni a döntéseinket. A relokáció számokat illetően más számokról összevetve a 40 ezer menekült szám és a totális szám közötti összevetés hát szinte nevetséges, hiszen sok tagállam már több menekültet befogadott, mint mi itt Európában. aki 40 ezer kicsit talán nevetséges. Ugyanakkor őszintén szólva, ha elkezdhetnénk 40 ezerrel, és akkor ez már jó hír lenne, hogyha nem a problémáikra hivatkoznának, hiszen minden tagámnak vannak problémái. Jó lenne, ha megindulna a dolog, a legjobb gyakorlatok cseréje révén is, és Európa az értékek és közös elvek alapján állva akkor is kiáll ezekért, hogyha nehéz a helyzet, és nem csak napsugaras időkben. Kedves kollégáim, van valami a levegőben. Először is nem vagyok túl jó elnök, és önök pedig teljesen figyelme kívül hagyják az erőfeszítéseimet. Ez egy rettenetes kombináció. ám és nem is merem belegondolni, hogy ez hova vezet majd. Ezen kívül van egy másik eh, felszólaló lista, gyakorlatilag elszabadult a pokol, és ráadásul még itt a negyedik eh, dolog, hogy vannak vendégfelszólalók is, tehát kérem, hogy egy, egy és fél, tehát másfél-kettő percben szólaljanak fel. Tudom, hogy nagyon érzékeny ez a téma, de kérem, hogy próbálják meg mi kell tenniük, mert, mert meg fogom vonni a szót. Nagyon sok kolléga van, aki mindig szeretne beszélni, és nem mindig kapja meg a lehetőséget. Kérem, hogy, hogy legyenek lényeket törőek. Cecilia. Köszönöm Claude, köszönöm a bizottságnak az előadást, és köszönöm az elkötelezettségét is a bizottságnak. Ez bámulatos ugyanakkor, vagy becsülendő. Ugyanakkor még mindig kétségeim vannak, hogy képesek leszünk-e e, kötelező erejű iszközöket létrehozni. A bizottság hajlandó lesz-e e, e, elfogadni egy olyan rendszert, amely nem kötelező tagállamokra. Hogyan gondolkoznak arról, hogy hogy lehet megoldani, hogy minden tagállam részt vegyen ebben, felvallalja maga a felelősségét. Őszintén szóval egy kicsit elegem van, rettenetesen fölháborít a szívnek, olyan tagállamok az Európai Unióban ma, amelyek eh, eh, kerítéseket akarnak építeni, és olyan nyilvános kijelentéseket tesznek, hogy egyetlen egy eh, menekültet sem fognak befogadni. Ez elfogadhatatlan, hogyha a szolidaritás még mindig azt jelenti, amit jelentenie kellene. Az európai szolidaritás vagy létezik, vagy nincs. Tudjuk, hogy mi történt Görögországban, most szükség van arra, hogy a következő szintre emeljük az európai szolidaritást, nagyon fontos ez. hogy mondjak annyit, hogy teljes mértékben eh, támogatom azt, amit Skál Keller kimutatott, rámutatott, hangsúlyozott. Európai Parlamentként nagyon ambicióznosak kell lennünk abban, hogy mi, mi mellett kötelezzük -e magunkat, eh, rá kell bennünk a tagállamokat, hogy megértsék ezt, és a saját felelősségüket felvállalják. Köszönöm, elnök úr. Nagyszerű, eh, nagyszerű, Cecilia, köszönöm szépen pont belefért az időben. Köszönöm szépen. Ön azt mondta, hogy Dublin sikeres lesz, hát ez nem így van. Most itt van az új lenyomatra vonatkozó jogszabályzat terv a bizottságnak, hogy ezt kötelezően végrehajtsa, ez is egy téma, és éppen amiatt, mert a Dublin nem működött, Görögország és Olaszország hallgatnak, és jó okból teszik ezt, azt is értem, el akarják kerülni, hogy az Eurodak, az új lenyomatok meglegyenek, aztán a Dublini rendet után ezen országoknak problémáik legyenek. Nos, én azt olvastam, hogy kötelezően kell felvenni az új lenyomatokat, vagy kényszerítő erővel, tehát kényszer alkalmazás is lehetséges az új lenyomat vételnél, és a minimális kényszer szint végrehajtható kell, hogy legyen és érthető is, de a kényszer csak utolsó eszköz lehet nagy bizonyossággal itt EU joggal kapcsolatos problémák merülhetnek fel, például várandósoknál vagy kiskorúaknál, hogyha valaki kényszert akar alkalmazni az új lenyomatvételnél, itt az arányossággal kapcsolatban merülhetnek fel problémák, és szerintem sérülnek itt a fennálló irányelvek is, amikor az szerepel itt a szövegben, hogy öt éves beutazási tilalom fenyeget, hogyha valaki nem tartja magát ez a szabályhoz. A második dolog, ez a 40 ezer és a 20 ezer, ez a Resettlement program már évek óta létezik, egy önkéntes program, amelyet nem használtak, vagy alig használtak, tehát egyáltalán nincs itt semmi újról szó. És itt 40 ezer szeméről van szó, akik valamilyen módon ide jönnek hozzánk, és a relocation vagy resettlement programok keretében elhelyezzük őket. Nos, önök hogyan, ön hogyan akarja meggyőzni a tagállamokat az önkéntességi elvet követően hogyan akarja meggyőzni őket a szolidaritás érvényesítésről, ez nem világos számomra, és aztán Görögország ügye hogyha tehát nagyon sok menekült van egy adott szigeten, akkor milyen támogatást és itt megszakadt a felszólaló beszéde. Neki kapcsolódott a mikrofonja. Sorry, my microphone was... Elnézést, nem működött a mikrofon. Laura Ferrara a következő felszólaló, köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nos, a gyenge pontokról itt már széles körülön említ, megemlítődtek ezek. Olaszország vagy Görögország esetében ez egy olyan kényes szem, akár csak a szíriaiakra vagy eritreiakra gondolunk, hát továbbra is nagyon sok a partra szállás, több száz migráns érkezik Olaszország déli partjaihoz. Itt csak az április 15-től érkezett menedékesekre vonatkozik mindaz, mindez, és hiányzik a kötelező jelleg. Nos, két kérdést szeretnék önöknek feltenni. Az első, ez az áttelepítési mechanizmus, ez szerint Olaszország és Görögország kell, hogy meghatározzák az áttelepítendő menedékeseket, és jelezni kell minden egyes tagállamban bizonyos hatóságoknak, és aztán várnunk kell a választ az áttelepítési hajlandóságról ezen tagállamokat illetően és hogyha egyetlen tagállam sem válaszol erre a felkérésre, akkor mi történik? Lesz egy automatikus mechanizmus, ami beindul, vagy egész egyszerűen leáll ez a folyamat, az áttelepítési folyamat? És a második kérdésem, hogyan lehetséges, hogy az átmeneti védelemre vonatkozó irányelvet nem alkalmazzuk, hanem helyett a 78-as cikket választották jogalapként Összevetve az eljárásokat, ezek nagyon hasonlóak, de az átmeneti védelem esetében, amelyet mostanáig nem használtak soha, ott van az a tény, hogy ez kötelező valamennyi tagállam számára. Talán ez lehetővé tette volna, hogy meghaladjuk az akadályokat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Díaz de Merre úr a következő. Köszönöm, elnök úr. és stílusban a nyolc prioritásból, amelynek rendet szerepel, szerepel, csak az első az, amely jogilag eh, a 78.3-hoz eh, csatlakozik, vagy kapcsolódik, ez az életmentés. Eh, úgy gondolom, hogy a Frontex, az Euromed az egyetlen katonai erő illetve a különböző nem kormányzó szervet, mint az orvosok határok jó pedig a mert ezek a programok, ezeknek az együttműködéseknek, ezeknek az együttműködését hogyan fogjuk koordinálni. Másrészt az Eurojust vezetőjére hivatkoznék, aki azt mondta, hogy az Eurojust megerősíti azt, hogy az iszlám állam tagjai be szivárogtak a nem rendezett bevándorlási áramlatokat kihasználva az infiltráció beszűrődésről, beszűremkedésről és kiszűremkedésről beszélt, ez utóbbi új szó a nyelvben úgy tűnik, de ezt figyelembe kell venni Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy tartott az idejét, azt is miért, asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Az emigráció. Ugye 7000, az elmúlt hat hónapban 7000 illegális bevándorló lekedett a Földtengerben keresztül, és a Kalai kikötőben tapasztalható problémák egyre inkább terjednek. 2015-ben 40 ezer migráns kellett megmenteni a tengereken, ennek minden kockázatával. És ugye több tagállam a Schengeni politikát ö, akar eltörölni Németország, ö, kívül akar tartani, aki menekülteket Ausztria és határon ellenőriz, és Magyarország falat épít. Tehát az úgynevezett Ausztrál modell is felmerült. Ez, ezzel vezetném fel a kérdésemet a jelentéstevőhöz. Hogyan látja pontosan a mechanizmus, és nem látja Hollandia és Svédország a célországok mindenki leginkább oda szeretne menni. Um, Elnök úr, szintén távirati stílusban jelenleg az ötös cikkben a kiválasztási kritériumokat illetően eléggé zavarba hozott ez a dolog és úgy vélem, hogy a kommenter, amit a jelentéstevő megfogalmazott, az a, annak szükségességéről, hogy az érdekeltek preferenciáit is vegyük figyelembe, ez nagyon fontos. A főigazgató urat kérdezném, ön 10 ezerről beszélt a reinstalláció esetében, és a relokalizációnál 6 ezerről. Mi indokolja ezt a különbséget? A harmadik dolog. A három kettes cikkben ez a 75 százalék, ami itt említődik, kik ők valójában. Tehát tudniuk kell önöknek, hogy ki is céloz ez az intézkedés, a 75 százalék, és az utolsó kérdés, nagyon sokat beszélünk Olaszországról és Görögországról, megnéztem a számadatokat, és látom, hogy Magyarország mennyi menedékes kell, hogy befogadjon, mi az oka ennek, nem fogadja el ezt a számot, mi, mi a, mit fog, mi indokolja ezt a különböző bánásmódot Magyarország esetében? Köszönöm. No, but it's quality. That's what counts. A minőség, minőség számít. Anna, Anna Gomes, parancsolj. Ha arról beszélünk, hogy, hogy az utolsó tanácsülés csalódott, bizottságot okozott. Hát ez egy elég enyhe fogalmazás. A cselekvések és a vita láttam bizony ellen bennünket a szégyen, inkább így fogalmaznék. A jogi lehetőségeket kell vizsgáljuk. Ön mondott azt, hogy a hatékony csempész tevékenység lehetne az érem, érme egyik oldala. De vagy miért nem lépnek a tagállamok, mi akadályozni őket? A politikai akarat hiánya, vagy van egy gyakorlati oka is annak probléma is, ami miatt nem tudnak lépni. Teljes mértékben támogatom azt, amit, amit Ska Keller mondott el, az ajánlásait. Persze a relokációs kulcs, kötelező jellege kulcsfontosságú, lényegi fontosságú volna. Vajon a tagállamok miért nem vizsgálják meg azok a vízumrendszereket, amelyek révén egyes tagállamok szégyentelenül arany vízumokat adnak gazdag külföldieknek, miközben elutasítanak szegény menekülteket. Ez olyan hozzáállás nem csak Euró Európa ellenes, hanem, hanem az emberi méltóság ellenes is. Köszönöm, Anna. Windberg lesz a következő. Köszönöm szépen. Ugye arról beszélünk, hogy relokációs programokat és mechanizmusokat irányoznánk elő. Ugye 40 ezerről beszéltünk, 20 ezer visszatelepítés. Mi az a több százezer emberrel a helyzet, akik illegálisan érkeznek? Ugye, mit valamiféle szakpolitikát kéne bevezetni. Hazán például Svédország szíreket, Szíriából befogad embereket folyamatosan, és más konkrét háborús területekről. Itt alapvetően arra van szükség, hogy megnézzük, be, beazonosítsuk a, a személyeket, Ugye azt is tudjuk, hogy zsihadisták is beszivárognak így, ez már nem titok. Valamiképpen szűrni, vizsgálni kell tehát ezeket az embereket. Ugye gyilkosokat nem akarunk látni hazága, országainkban. Aztán egyes országokban indulnak főleg a hajók, ott kell megvizsgálni a helyzet, ahonnan kiindulnak az embercsempészek. Barbara Spinelli parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Nos, szeretném kifejezni csalódottságomat minőség és mennyiségi szempontból egyaránt. Ami a mennyiséget illeti Olaszországban 2014-ben 170 ezeren érkeztek migránsok és menedékkérők, és ami a relokációt illeti, ez a 24 ezer ember, ami itt említésre kerül, ez az adat nevetséges. Ez a rendszer nem működik sem Olaszország, sem Görögország vonatkozásában, sem Magyarország vonatkozásában egyetértek az elhangzottakkal. Szeretném tudni, hogy mit kell tenniük a tagállamoknak, a tanácsnak, hogyha mit tesz a tanács, ha a tagállamok visszautasítják ezeket a kötelező számokat, és hogyan akarják a Dublin rendszert megváltoztatni. Ami pedig a minőséget illeti teljes mértékben egyetértek a jelentéstevő javaslatával, kell javaslatával, olyan rendszerre van szükség, amely elsőbleges fontosságot tulajdonít a kérelmező preferenciájának. Itt gondoljunk például a családegyesítés problémájára is. Ez az egyetlen módja az úgynevezett másodlagos mozgások elkerülésének. Tehát ezt is felül kell vizsgálni a Dublini rendszerben szerintem. Köszönöm. Thank you very much, colleagues, and thank you. Köszönöm szépen, kollégáim, és köszönöm, hogy mindannyian rövidek voltak, de nagyon fontos dolgokat mondtak. mondtak. Iliánának adom meg a szót következőként. Köszönöm szépen. A Keller asszony jelentéstevőjének árnyék jelentéstevőjére hivatkoznék vissza. a relokációs terv Görögországból, Olaszországból olyan ügy, amely kapcsolatban először is el kéne feledkeznünk a kvótákról, kollégáim. Beszélhetünk az elosztási kulcsokról. A kvóták nem túlságosan hangzanak jó, ez a kifejezési kvóta, amikor emberekről beszélünk, amikor háborús áldozatokról beszélünk Rüter úr, kérem, hogy ne hátráljon meg, legyen ez a rendszer kötelező, az önkéntes rendszerek nem működnek, ezt látjuk a tapasztalatok alapján. Kövessük azt a formulát, amelyet a bizottság javasolt, de közben már el kell kezdeni gondolkozni azon is, hogy milyen legyen a végleges állandó program, amely nem veszi figyelembe amely figyelembe veszi a tagállamok területét és a már befogadott menekültek számát. Fölvetném azt a kérdést, hogy a bizottság világosan látja azt, hogy mit is jelentenek ezek a terminusok, amelyeket használnak. Mi van a masszív beáramlási, be, a ugye hirtelen beáramlás kifejezésekkel. Ezek mind a 78-as cikkből származnak, ugyanakkor a masszív, a masszív inflow, a masszív bevándorlási hullám az más jelent mondjuk Olaszországban, és egészen más jelent mondjuk egy ilyen kis országban, mint Bulgária. Ugyancsak nehézséget okoz az, hogy az Európai Bizottság még mindig nem talált konkrét megoldást az a menedék, menedékkeresők, menedékkérők helyzetnek megoldására. Nyilván meg kell kérdezni, hogy milyen preferenciáik vannak, van -e családegyesítési lehetőség, nyelvtudás és egyéb megfontolások, azonban figyelembe kell vennünk, hogy mennyire nagy kockázatot jelent ez abban a, abban a szempontból, hogy, hogy a kiegyensúlyozottság sérülhet, hiszen vannak preferált országok nyilván, nagyon hosszú és elnyúló rendszerkialakítással kell szembenéznünk, attól tartok. A kérdés az ezen túl, hogy nem üte vissza ez a rendszer, azaz azok az emberek, akiket most átlepítünk, esetleg később vissza akarnak térni a hazájukba, akkor mi lesz az eljárás? Nos, tudom, hogy ön az állíkentéstevő, ezért kicsit több időt adtam önnek, mint a többieknek. Helge Stevens kapja meg a szót következőként. Köszönöm szépen, Márok úr. Néhány kisebb megjegyzésem volna, szeretném megköszönni mindenek előtt a jelentőstevőnek nagyon érdekes beszámolóját, ám azt is megkérdezném tőle, hogyan tudunk számot vetni a, az, a menedékkérő óhajaival. A gyakorlatban hogy működne az, hogy a preferenciáit figyelembe vegyük, hogy ténylegesen megnevezhetne bizonyos Belgiumot, Hollandiát, Svédországot, Németországot nevezni meg valószínűleg, meghatározhatná, ám ez nem volna igazából szolidáris megoldás, hiszen a gyakorlatban nekem úgy tűnik nem igen működhetne ez a preferencia rendszer. Hogy kérdés az, hogyan lehetne gyakorlatilag bevezetni. És ha figyelme vennénk ezeket a preferenciákat, akkor a Genfi egyezmény, konvenció szellemétől eltérnénk, amely, amely szerint, aki háborúból vagy, vagy kínzásról menekül, azokat meg kell védeni. Ez az elsődleges cél, a többi másodlagos. Ezért elsősorban ezek, ezt kell szem előtt tartsuk. Tehát olyan helyzetekben, ahol nehezebb tartható a helyzet Olaszországban, Görögországban vagy Magyarországon, ott a relokáció rendszerével áthelyezés rendszerével kell élnünk, hogy elosszuk a terheket. Figyelembe kell venni azt is, hogy hány menedékes érkezett korábban az adott országba, ezt is mérlegelni kell. És még egy kérdés a Dublini rendszerhez kapcsolódóan. Ugye mindig ellenőrzés folyik, ami, az történik, amikor a menedékes megérkezik, de aztán ugyanakkor eltűnik egy másik országban, és egy gyakorlati problémákat vethet fel. Azok az emberek, akiket, akik Görögországba vagy Kelet-Európába érkeznek, őket tehát az áthelyezés ilyenkor konkrétan hogyan történhet, és hogyan döntenek erről? Eli Schleim. Köszönöm, Eli Schleim. Köszönöm, elnök úr. Presidente. Eh, sono molto... Mm, igen, csak egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondott, és köszönöm a remek munkáját. The council was absolutely Egyetértek azzal, hogy a tanács eredménye nagyon nagy csalódást okozott, többet kell tennünk a, a menekült áramlatok dimenzióját látva. Ha Európa képtelen 26 ezer menekültügyi kérelmet feldolgozni, akkor látnunk kell, hogy Libanonban, e, csak Libanonban, csak Szíriából 1 millió menekült él. 6 tagállamban él 77 e, százaléka a menedékeseknek. Vajon ez a szolidaritás, a megosztott e, felelősség, amit a 28 cikk és a 80 cikk előrányoz. Mi csak azt kérjük, hogy hajtsuk végre a szerződéseket, nem többet és nem mást, hanem ha hajtjuk végre őket, akkor megsértjük az Európai Unió szerződéseket. Ennyi, és nem több. Azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy egy, át, egy állandó mechanizmust irányozzon a jövőben, és vegye figyelembe a menedékes preferenciájuk különösen akkor, hogyha családja van, vagy valamilyen hálózata olyan tagállamban, aki befogadná ott őt és segíteni őt. A, a, az persze nem elfogadható, hogy a börtönből menekülőket egy új börtönbe tegyük, ne ők fizessék meg az árát annak, hogy a tagállamok nem bíznak egymásban, holott egy unióban élnek együtt. Köszönöm. Kérem mindenki másfél percet beszélne többet. Everton úr. Az európai nemzetek érzékenyek a migránsok kérdésére, de nyugtalankodnak és a tömeges valami ami körvonalozódik. Nos, a Frontex ügynökség bejelentette, hogy egy millió személy várja Líbiában, hogy átkeljen a földközi tengeren. Hogy ezt a helyzetet kezeljük, nem elegendő a humanitárius szempontot felvetni, ezt sokat kommentelták ma. Itt egy olyan szempontra is figyelni kell, ami a diszolzív politikára irányulna, a csempészek hálózata ellen fel kell lépni. Ezt megemlítettük, de túlságosan bizonytalan módon beszéltünk annak a szükségességéről, hogy fel kell hívni a lakosság figyelmét az emberkereskedelemre. Nem elég a figyelemfelhívás, tárgyalni kell Törökországgal, hogy megakadályozzuk a hajók átkelését a mi irányunkban. Törökország nagy ország, amely teljes teljes mértékben képes kezelni a helyzetet. Meg kell semmisíteni Líbiában az hajókat, hogyha ez az ENSZ BT jóvágyásával történik, az rendben van, de el kell indítani az erre irányuló eljárást Nos, egyesek azt mondják, hogy vissza kell fordítani a bevándorlókat, mint ahogy Ausztrália is teszi. A humanitárius szempontot figyelembe kell venni, beszéltünk itt a relokalizációról 40 ezer személy esetében, akik ebben az évben élveztek, aztán érkeztek, aztán 20 ezerről van szó évente, ez nem elegendő, Keller asszony is említett, és nem is realisták ezek a számok Nos, nem kérem, hogy még több menedékes telepítsenek át, de ezek téves számadatok, a közvélemény megtévesztésére szolgálnak. A valódi számadatokat az, az európai biztos Avramopoulos bejelentette. Ő ö, azt mondta, hogy 50 millió személy hiányzik a demográfiai folyamatok alakulása következtében, és a migráció kezelhetni ezt a problémát. And finally, uh, Végül Karatza Bild. Hmm? Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Rövid lesz. Szeretnék csatlakozni mindazokhoz, akik döbbenetesnek találják azt, hogy a tagállamok nem tudtak megállapodni egy kötelező mechanizmusban. A szolidaritás nem csak a strukturális alapok, meg a politika alapja lehet, miközben nem ment meg életeket. Remélem, hogy a tagállamok a, csatlakoznak a realokációs programhoz, amelyet javaslom. Üdvözlöm ezt, de nem elég. 40 ezer plusz 20 ezer emberről van szó, ez nem elég. Azt is el szeretném mondani, hogy Európában vezetésre van szükség. Miniszterelnökökre, parlamenti képviselőkre, politikusokra, akik nem a populisták után szaladgálnak, hanem ki tudnak állni, és ki tudják mondani, hogy szükségünk van bevándorlókra, munkánk, munkás kezekre, a demográfiai hiány betömésére, alacsony minőségi munkavállalókra és magas képzetőkre egyaránt. És nem lehet úgy kezelni őket, ahogy svéd kollégáim teszik, akik demonizálnak háborúból menekül embereket, szégyellem magam helyettük is, svéd kollégáim helyett. Mi a helyzet, még egy kérdés, a kísérlet nélküli kiskorúakkal kapcsolatban van egy bírósági határozat, és a parlament határozata az, hogy ezt integrálni kell a Dublini egyezménybe, a tanács sajnos más állásponton, igen, más állásponton áll, szintén elfogadhatatlan, mert a kísérlet nélküli kiskorokat nem lehet küldözgetni ide-oda a tagállamokban. Az önök javaslata a kísérlet nélküli kiskorúakkal szembeni elbánást hogyan módosítaná? Köszönöm. Kollégák, igyekeznek később is jelentkezni. Szöraját. A következő szakaszban kapsz majd szól. Még ketten lesznek még. De majd kezdenek elmenni majd az emberek. Köszönöm Karadzer. Most a főigazgatóság válaszát kérni. Köszönöm szépen, elnök úr. Kb. 20 kérdést hallottam. Hogyha válaszolnék rá, akkor minden idő erre menne. Röviden azonban reflektálnék. Először is jogilag kötelező javaslatokra van szükség ahhoz, hogy a dolog működjön, és a tagállamok is belátták ezt. Ugye folyik még a kulcsról és a számadatokról vita, ám arról nem, hogy ténylegesen kell jogilag kötelező kulcs eljárás, amely eh, rendszerként meghatározza a tagállamok közötti interakció mikéntjét, amely preferenciákat eh, is integrálna a rendszerbe, hogy elkerüljük a másodlagos mozgást, jobb megelőzni, mint, mint, mint eh, megakadályozni, megpróbálni elnyomni. Tehát remélem, hogy a tanácsban folyó vita ezt is megszívleli majd. Többen elmondták, hogy kicsik a számok, a helyzet láttán ez nem elég, ám ugyanakkor kérem, hogy vegyék figyelembe azt is, hogy, hogy most az első évben vagyunk. Nagyon régóta nem született ilyen javaslat, És ebben az értelemben nagyon büszke vagyok arra, hogy a, olyan bizottságban dolgozom, ahol a bizottság elnöke és a biztosok ilyen politikai vezető szerepet vállalnak a kérdés rendezésében. Konkrét kérdéseket kaptam Depré úrnak, mondom 75% eritreai és szíriai. 6000-10000, ami szabályozás. Ám a szállítása a, a visszatelepítetteknek benne van a számadatban, míg a 6000 számnál nincs benne. Ha megnézzük a biztonsági aggályok általános kérdését, ez benne van a döntésben integrálva, hogy a közrend és a, a védelme az elutasításra adhat jogot, olyan a rendszer, a hotspotok rendszere és a realokációs rendszer úgy működik, hogy a Frontex is részt kap, de az Europol is vizsgálódhat annak érdekében, hogy a, ezek a biztonsági agályok megfeleljünk. Ha, ha csak a preferenciákat néznénk, akkor az Eurima rendszerét kellene bevezetnünk. Oda az nem, arra nincs mód, de a lehető leginkább igyekszünk a menedékes preferenciáit beépíteni a döntésbe. a legyedül utazó kiskorúak, kísérő nélküli kiskorúak tekintetében megfontolt döntést igyekszünk hozni és remélem, hogy az év második felében a Luxemburg elnökség segítségével végül is megoldás születhet e- a Dublini egyezmény kereteiben is a kísérlet nélküli iskorúakra vonatkozóan. A jogi bizonyíték, a jogi lehetőségek, a resettlement az egyik ilyen lehetőség, 20 ezer helyet kínálunk az Európai Unión kívül, az EU való beléptetésre. A másik lehetőség a legális bevándorlás kereteinek kiaknázása. Most nem mernék be, hogy kékkártya, kutatók, szeznális munkások lehetőségének áttekintése a következő években, de ez is az asztalon van. arra törekszünk, hogy Európa referencia pont legyen a legális bevándorlás tekintetében, ahogy, a, ahogy most a kanadai rendszerről beszélünk, a, úgy lehessen az európai rendszert is dicsérni majd, de hát ez egy hosszabb ö, szak és közvita eredményeként alakulhat majd ki. A hotspotok egy pillanat mivel olyan sok hozzászélés volt, még olyan sok hozzászólás született, hát ön, elöntötték a kérdések, e-, ezt kapják a biztos, akit megszokhatja. Ám azért kérem, hogy konkrét pontokra szorítkozunk csak, hogyha van még utókérdés, Gerard, és aztán Cornélia. Csak konkrét kérdést kérem. Nagyon gyorsan nem válaszoltam Magyarországgal kapcsolatos kérdésemre. Mit teszünk A Magyarország miért nem része ennek a programnak? Válasz. Elmondhatom, hogy folytatunk megbeszéléseket Magyarországgal, amikor ezzel javaslattal éltünk, ott Magyarországon más volt a helyzet, és aztán megnézzük a számadatokat, valójában Magyarország Magyarországon 27 ezer koszovói van, akik benne vannak ezen számadatokban, akiket vissza kell téríteni. Nagyon nagy figyelemmel kísérjük a magyarországi helyzetet, és hogyha a helyzet tovább fejlődik, akkor mindenféleképpen meghozzuk a megfelelő döntést. Um, again, I'm not exposing you to the whims of members. Nem azt szeretném, nem szeretném önre rászabadítani a képviselőket, de sokan voltak, akik felvetettek konkrét kérdéseket. Nos, én az új lenyomatokkal kapcsolatosan tettem fel kérdést. Jogi aggodalmak vannak ezzel kapcsolatban, nem csupán részünkről. Válasz, az iránymutatásainkban megpróbáltuk a gyakorlatokat leírni az egyes tagállamokban, és amiről ön szólt, az egy tagállam gyakorlat, ezt mi is ismerjük, svéd gyakorlatról van itt szó, megengedett ez bizonyos helyzetekben, és arányossági kritériumok alapján kényszer gyakorolni az új lenyomat vételnél, de azt is ki kell mondani, hogy ez a svéd jogszabályokban így szerepel. Tehát az új lenyomatokat meg kell adni, és hogyha valaki ezt megtagadja, az új vételt, akkor vannak különböző eljárások, hogy ezen iránymutatásokat végrehajtsák. Nem tudom, hogy a válasz kielgítő volt -e, de valamit tisztázást nem további kérdéseket kérek, hanem azt, hogy valaki esetleg szeretne valamit még pontosítani, tisztázni, Cecilia. Megadom a szót. Nem hallottam a választ a kérdésre, a visszatérítést illetően azt kérdeztem, hogy a bizottság már hozott a preventív intézkedéseket, hogy egyes tagállamoknak megakadályozza azt, hogy olyan politikákat, visszatérítési politikákat foganatosítsanak, amelyek az alapvető szabadságjogokat sérthetik. Yes, of course. Igen, természetesen van egy visszatérítési irányelvünk, és világos eh, eljárások érvényesülnek egy tekintetben, és a tagállamokat, ha ezt az európai jogszabályt nem tartják be, akkor szabálysértés eljárás alá vetjük. Köszönöm szépen, köszönjük az előadást és a válaszait, és szeretném megköszönni képviselőtársaim hozzászólását, és azt is, hogy egy nagyon bonyolult vitát segítettek itt megszervezni, és ezzel becsatornázták meglátásaikat a Ska Keller jelentésébe. És itt az elnökség, a luxemburgi elnökség első bemutatkozása is volt. Nagyon fontos ez, hogy, hogy megfelelően terelgessék a tagállamokat majd a csütörtöki döntés előkészítésében. Tudom persze, hogy a politikai nézetek különböznek, e tekintetben nagyon fontos, hogy a parlament megfelelően képviseltessen magát csütörtökön, és proaktív módon tudjon fellépni azon kommentárok alapján is, amit ma, amit ma hallhattunk. E ilyen értelemben e, nagyon értékes volt ez a mai vita. Köszönöm a hozzászólásokat és a válaszokat. Folytatjuk a mediterrán e, a földkötenger térségének helyzetével, Kiengé és Mezola asszony jelentéseihez kapcsolódva egy különösen fontos elemet, elemét vizsgálva a kérdésnek, melyet többen felvetettek, és meg is vitattuk több alkalommal résztesen, a hajó tulajdonosok szerepe. Stella Hendricks, a Norvég hajó tulajdonosok szövetségének főtitkára, és kollégája már itt vannak, régóta várják türelmetlenül, hogy megkapják a 10 percet prezentációkra. Patrick Sula Hendrickson lesz először a... Nem, Patrick Verhoeven, az Európai Közösségi Hajótoldonosok Szövetségének eh, előadása lesz 10 percben, és utána a másik parancsoljanak. És ha meghallottuk önöket, akkor megnyitjuk a kérdések előtt teret. Köszönjük, hogy eljöttek. Köszönöm. Mi is osztozunk a mikrofonon itt. Köszönjük, hogy meghívtak. Én az EXÁT képviselem, az Európai Közösségi Hajót Tulajdonosok Szövetség. Ez egy ernyő szervezet, amely az összes hajó tulajdonosi szövetséget képviseli Európában, az EU-ban és Norvégiában. Stula Hendriksen pedig a norvég hajó tulajdonosi szövetség főtitkára. Én néhány számadatot vezetnék majd elő, Sturla pedig élettel tölti meg őket, egy rövid mm, kis filmet bemutatva, és néhány gyakorlati problémát is felvetve szerepkörünkkel kapcsolatban. Ugye felmerült a kérdés, miért vagyunk ma itt mi, mi a hajó tulajdonosok Szövetsége a embermentésben milyen szerepet kapunk. Nos, mióta 2011-ben eszkalódott a helyzet, 1200 ö, kereskedelmi hajó vett részt a menekültek mentésében a földközi tengeren. Ez egy nagyon mély, mély morális kötelessége minden hajósnak, hogy mentse a bajba jutottakat, és nemzetközi egyezmények és jogszabályok is rögzítik ebeli kötelezettségeinket. Ám ezek a kötelezettségek és ez a hagyomány sosem ilyen számú migráns és menekült kimentését célazta eredetileg. Ugye jól ismerjük a növekedését ezeknek a hullámoknak, amely hatalmas mértékben megnőtt 2013-14 óta Európa felé. Mutatja az ábra, hogy a kereskedelmi hajók hogy vesznek, hogyan vesznek részt ebben a folyamatban. 2014-es adatok, amelyek az olasz partvédelmi part, partiőrség adott, bocsátott rendelkezésünkre, Olaszország ebben az időben a Mare Nostrum keret, művelet keretében mentéseket szervezett, 50%-át a megmentetteknek ebben a műveletben mentették ki. 25%-át az embereknek ugyanakkor még mindig itt, itt is kereskedelmi hajók személyzete mentette ki. Ez az idei helyzet június elejéig, ugye itt június, 10-ig látjuk, hogy 33%-ra nőtt a kimentettek száma, a kereskedelmi hajók által kimentettek száma európai szinten nagyjából húsvétkor kellett, hogy, hogy, hogy meghúzzuk a vészharangot, nem tartható tovább ez a helyzet. Amikor április közepén az a szörnyű tragédia történt, akkor az EU meg háromszorozta a Triton költségvetését, és a lefedett területet kiterjesztette. Ennek eredményét még nem látjuk a számadatokban, mert az új Triton, ahogy nevezzük így, csak május végén indult be. Reméljük, hogy segít, és úgymond könnyíti a nyomást a kereskedelmi hajókon. Az abszolút számokat látjuk 2014-ben 883 hajó kellett letérni az útvonaláról, hogy mentsen, és 3000 2015-ben. És látjuk a kimentettek számát is. Most a kollégámnak adnám át a szót, aki a gyakorlati implikációkról beszél, hogy ez milyen hatással van a hajósokra és a kereskedelmi hajózásra általában. Most helyet cserélünk. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy fogadtak bennünket, és elmondhatjuk, hogy mit is gondolunk, gondolunk erről az eszkalálódó helyzetről. Szeretnék gratulálni a szakbizottságnak, amiért ilyen fontos kezdeményezéssel éltek, és szeretnék az Európai Unió előtt is kalapot emelni, mert jelentős mértékben eh, növelte a mentési eh, műveletek finanszírozását. Norvégia június óta részt vesz saját hajóival ebben a erőfeszítésben. Először is, hogy mutassak egy rövid filmvételt arra, hogy hogy is néz ki egy mentési művelet. Ez a hajó olajfúró tornyokat támogató hajóként szolgált, csak nem 2000 embert mentett meg 16 különböző mentő akció keretei között. This is what it looks... Így néz ki a dolog egy napsütötte napon, amikor mindenkit meg sikerül menteni. Talán a film legfontosabb üzenete az, hogy ezek a helyzetek nem e, nagy számú e, megmentett migránsról szól, szólnak. A legfontosabb üzenet, és ezt mondják mindig a hajósok is, hogy ezek a helyzetek mindig is e, emberekről van szó, akiket más emberek megmentenek, mert veszélyben forog az életük. Volt itt egy árva gyermek Szíriából, egy szomáliai terhes asszony, várados asszony. A szervezetünk szorosan figyelemmel tekint, követi ezeket a helyzeteket. Az egyik legnagyobb flottát képviseljük világszerte 1800 hajóról van szó világszerte, ezeknek, ezek között 10-30 eh, van egy időben a Líbia, Tunézia, a Málta, Olaszország vizein. Ezek a hajók vagy átmenetben vannak, tranzitban, vagy pedig eh, eh, a régió kikötőibe tartanak. Több mint 5000 embert szedtünk ki a tengerből. 2014-ben több mint 40 ezret, ez a teljes földközi tengeri mentéseknek az egy negyedét jelentette. A számok azt mutatják, hogy meredeken emelkedik a migránsok száma. Hogy beszéljek nagyon világosan és egyértelműen, azok a cégek, amelyek szövetségünkhöz tartoznak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeket a mentési műveleteket végre tudják hajtani. Ez morális és emberi kötelezettségünk, jogi kötelezettségünk és a tengerész hagyományok szoros központi része, fontos eleme. A katasztrófát annak megoldását úgy kell tekintenünk, mint a nemzeti kormányok és a nemzetközi szervezetek vitathatatlan kötelezettségét. Európa nem e, e, teheti meg, hogy hátat fordít a földközi tengernek, és e, Olaszország és Görögország, Málta, hát ezek az országok oldják meg a problémát magukra hagyva. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a hajósoknak, ideértve az olasz kereskedelmi, az orosz tengerészeti tengerészetet és egyéb egységeket is, amelyek támogattak bennünket a kereskedelmi hajók azonban nem tekinthetőek úgy, mint jelentős, integrál, alapvető eszközök az a mentési műveletekben. Ennek az az oka, hogy a kereskedelmi hajók nincsenek felszerelve, kialakítva arra, hogy nagy volumenű mentési műveleteket hagyjanak végre. A személyzet nincs erre kiképezve egy-egy ilyen művelet eh, nem csak a megmentett emberek életét kockáztatja, hanem a hajósoknak az egészséget és biztonságát is. Másrészt nem várható el a kereskedelmi hajók legénységétől, hogy egy eh, úszó menekült eh, tábort tartsanak fönn, ahol nincs orvosi segítség, nincs infrastruktúra, Ráadásul ezek a helyzetek nagyon komoly aggályokat jelentenek eh, a legénységünk egészsége szempontjából is, hiszen eh, gyakran eh, rendkívül erős érzelmi sokkoknak vannak kitéve, hiszen egyrészt nagy örömet jelent, hogyha valakit meg tudnak menteni, másrészt rettenetesen nagy is sok, amikor egymáshoz kötözött kom teljes családokat találnak holtan lebegni a hullámok között. A, azok az emberek, akiket megmentenek, ugyancsak nagyon sokfélék, van, aki idős, van, aki csecsemő, van, különböző országokból, különböző vallási háttérből, különböző nyelvvel, E, különböző lelki állapotban, hiszen vannak, akik rendben vannak, vannak, akik most látták e, e, hozzátartozóikat meghalni, vagy elmerülni a hullámok között. Van, akik betegségeket hordoznak, vannak, akik adott esetben fegyvereket vagy kést. Szükség van arra, hogy 24 órában a hét minden napján szervezett mentést legyen, álljon rendelkezésre. Erre vonatkozó irányelveink is vannak, amelyek többek között azt is elírják, hogy a hajók személyzeti, a mentési műveletek után beszámol, be kell számolniuk az eseményekről, illetve megfelelő pszichológiai gondozásban is kell részesülniük a személyzet tagjainak is. Nos, nagyra becsüljük, illetve pontosan látjuk azt, hogy ennek a problémának a komplexitása és a volumene eh, megköveteli, hogy következetes nemzetközi erőfeszítéseket eh, szervezzen nemzetközi eh, közösség. Nyilván a tagállami menedékes politika, illetve bevándorlási politika tárgyában a kereskedelmi szövetségünk nem fogalmazhatunk meg véleményt. Ezzel együtt elmondhatjuk, hogy mind Norvégiában, mind Európai Uniós és nemzetközi szinten együtt működünk az ezen a területen dolgozó hatóságokkal, és van néhány ajánlásunk. Először is E, mobilizálni kell e, azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel a problémák gyökereit lehet megoldani, hiszen e, az emberek polgárháborúkból és szegénység elő menekülnek. Másrészt nemzetközi erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy az emberek, a menekülők a hazájukhoz lehető leghamarabb kapjanak támogatást és menedéket, biztonságot. Harmadrészt küzdeni kell a cinikus emberkereskedőkkel, fel kell velük venni a küzdelmet, hiszen ők csak a nyereséget akarják, és nem az emberekkel foglalkoznak. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy nem minden ember kereskedő úgymond embercsempész, rossz ember, illetve ilyen negatív tényezők által motivált gonosztevő vannak, akik valóban segíteni akarnak. Fontos, hogy eh, a rendelkezésre hajó, álló hajók eh, mennyisége eh, nőjön, bővüljön. Még mindig minden negyedik, ötödik, még, minden, még ma is az a helyzet, hogy a, a menekülők közül, négy-öt menekülő közül egyet a kereskedő hajók mentenek meg. Gyakran olyan területeken, amelyek a Frontex műveleti területén kívül esnek. Különösen fontos Görögország ebből a szempontból, ahol egyre növekszenek a számok. Nagyon fontos lenne az is, hogy a a kereskedelmi hajókról minél szervezetebben, minél hamarabb E, le lehessen e, emelni a megmentett e, személyeket. A nemzetközi közösség nem teheti meg azt, hogy nem lép koordinált módon, ezért még egyszer fejet hajtok az önök szakbizottsága által képviselt erőfeszítések előtt. Köszönöm. Um, Köszönöm mindkettőjüknek. Most működik a mikrofon. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy eljöttek. És természetesen a saját kezdődési jelentés, mert Messzola és Kienge asszony irandó jelentés megírásában fontos, hogy szerepet vállalnak, hiszen az önök tagszervezete és önök által képviseltek nagyon nehéz helyzetbe kerültek a tengeri törvények és a morális követelmények miatt hatalmas terhet vállalnak és azt hiszem mindenki, aki itt volt, és figyelme kísért az előadásokat, meg az is, aki ismeri a tényeket, nagyra értékeli az önök életmentő munkáját. Különösen a Mara Nostra projektben, miután miután Olaszország az olasz haditengerészet kivonta, a hajóit hatalmas teherhárult önökre. Több kérdésfeltemünk is lesz, de az első kettő a két jelentéstevő lesz, ha megengedik. Kérem, fogják rövidre. És itt a magánhajó tulajdonosok jogi és morális dilemmáival számolva. Köszönöm ennek úr, hogy világosat eszem a szolidaritás munkadokumentummal, meg a legális utakkal most ne foglalkozzunk. Most egy hozzászólásban kell mindent? A teljes európai migrációs vita korábban lefolyt, és ott most csak a hajózási kérdésekkel foglalkozzunk. amíg nem kaptam szót, a másik témával is foglalkozni kell. Először is azonban Ferhogan és Hendrickson uraknak szeretném megköszönni az önök előadásait, mert amit láthattunk a, a vita folyamatában a jelentésre felkészülve az volt, hogy sokszor nem kap elég figyelmet a kereskedelmi hajók által folytatott mentési tevékenység, holott az önök által játszott szerep nyilvánvalóan egy nagyon nagy tisztelet érdemel, ugyanakkor nem helyettesítheti a tagállamok hivatalos erőfeszítéseit. Kérdés tehát az, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy végrehajtsuk hatékonyan a szolgálatos intézkedéseket, és garantáljuk a biztonságos legális bejutást a védelemre jogosultak számára, és ezáltal csökkentsük a tengeren történt tragédiák számát. És hogy megtaláljuk a módját annak, hogy megakadályozzuk azt, hogy az emberek utolsó kétségbésükbe olyan hajóra szálljanak, és a, a, a, csak nem biztos halált válasszák a tengeren. Tehát, hogy segítsünk az embereken, mielőtt a, a, a csempészek kezére kerülnek. A visszatelepítés nyilvánvalóan egy jó opció, egy, egyik opció, és minden tagállam vállalt, kell, hogy vállalja részét, ám észszerű összegekkel és rendszerben kell ennek működése bizonyosan, aztán a, a humanitárius vízumok, a, a fiatalok oktatási tanul, tanulmányi vízumok rendszerétben is gondolkoznunk kell, és azt is meg kell vizsgáljuk, hogy az olyan eszközök, mint az átmeneti védelmi irányelv, amelyet eddig sem használtunk még, tehát ne azon vitázzunk, hogy mit, hány szám ember kell ahhoz, hogy, hogy tömeges beáramlásról beszélhessünk, hogy beindulhasson a mechanizmus. Az EASO nem kapott ma figyelmet, amióta itt vagyok, holott nagyon fontos szerepet kell játszik, játszania, és erősíteni is kell. Annak érdekében, hogy a kesekkel foglalkozó jobb szagályok felülvizsgálatát biztosítani tudjuk. Köszönöm, Roberta, köszönöm, hogy a, a hajózási témákra szorítkoztál. A szélesebb merítésű témákat illetően korábban vitattuk meg ezeket. Kérem a vendégeket, hogy fogadják el, hogy ugyan a parlamenti képviselők a hajózáson túli témákat is felvetnek majd, az önöket talán nem érinti, úgyhogy azok a válaszoljanak, amelyekre, de végén, amelyekre úgy érzik, hogy, hogy, hogy az önökre vonatkoznak, vagy az önök témájára nem kell mindenre válaszolni magyarán. Szilki Enge a következő társadalmadóként hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a főigazgató úrnak, a hajó tulajdonosok szövetsége igazgatójának a bemutatójáért, a filmért és az eszmecserénként is. A mi eljárásunk ezen hónapok során elvezetett oda, hogy más szövetségek képviselőivel is találkoztunk a helyszínen. Nagyon fontos az önök hozzájárulása, a kereskedelmi hajók segítsége szerepvállalása, a segítségnyújtása a tengeren. Ahogyan a korábbi beszédem is elmondtam, nagyon Örülök, hogy önök is jelen vannak itt, és szeretném kiemelni, hogy ez a mentési tevékenység semmiképpen sem maradhat magánemberek kezében. Ez a tagállamok felelőssége, hogy eszközöket és finanszírozást bocsássa rendelkezésre ezen műveletek garantálására. Ami fontos szerintem, és amit a beszámolóból is hallhattunk, nagyon fontos azon személyek képzése, akik ezen hajókon dolgoznak. Ugyanis itt veszélyes helyzetekkel szembesülnek, akár a személyek, akár a helyzetek tekintetében. Nincsen megfelelő szakértelmük, tapasztalatuk az ezen hajókon dolgozóknak, és nincsenek megfelelő források sem ezen tevékenységekre. Egy másik fontos dolog a koordináció, az európai műveletek koordinálása a kereskedelmi hajók akcióival. Azt hiszem, hogy ezen is még lehetne fejleszteni, és a jelentésünkben is szerepelni fog ez a jövőben. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy jó lenne, hogyha egyre kevesebb ember hagyatkozna ezekre az illegális utakra és bizonytalan utakra, és azon utakra lépne, amelyeket mi a saját kezdeményezési jelentésünkben is kijelölünk. Köszönöm. Thank you very much, Cecile. Köszönöm szépen. Cecilia Wikström kap szót. Köszönöm ennek úr, hogy fejezem ki mindkét szerzőt képviselői felé, hogy milyen hálát és milyen hálát érzek, és milyen nagy tisztelettel tekintem azt, amit szervezeteik végrehajtanak. Nem küldetésük az embermentés, traumákat szenvednek el, nem kép, nincsen erre kiképezve, mégis nagyon jó példával járnak sok tagállamunk előtt, hiszen tagállamaink közül többen nem teszik meg azokat a lépéseket, amelyekre szükség lenne, nem nyitják meg határaikat. A humanitárius okokból érkező menekültek előtt nem biztosítanak hajókat, nem biztosítanak személyzetet a mentési munkálatokhoz. Nagyon sok mindent el lehetne mondani, szeretnék egyértelműen fogalmazni, óriási tisztelettel és köszönettel állok önök előtt a földközi tengeri tevékenységüket tekintve nyilván kifejezetten vicces, hogy Norvégia, amely nem is Európai Uniós tagállam, mégis ilyen nagy feladatot vállal. Régen egy országhoz tartoztunk, tulajdonképpen most is mondhatnám, hogy jobb lenne úgy. De köszönöm szépen a munkájukat, hosszú távon nagyon sok Európai Uniós fél meríthet ihletet az önk munkájából. Köszönöm szépen, nagyon régen volt az, és önök akkor még vikingek voltak, ugye? Na. tudom, hogy adom meg a szót. Tack så Köszönöm szépen Henriksson úr. Nagyon érdekesnek találtam, amit ön itt bemutatott. Egy kérdést szeretnék feltenni. Úgy vélem, hogy a fedélzeti személyzetre, a tengerészekre is vonatkozik ez, akik felveszik ezeket a menekülteket. Elmondta ön, hogy egyfajta válság oktatásban részesülnek futólagosan, de fontos ezt a problémát közelebbről megvizsgálni. Azok az emberek, akik sok halottat látnak, betegeket, akiket talán nem tudnak megmenteni, Nos, ők nem készültek fel erre, nincs ilyen képzésük. Ön azt is elmondta, hogy nőttek a számok az elmúlt évben, és egyre több támadás is történik az ilyenfajta mentési akciók során. Hogyan látja ezt? még egyszer meg háromszorozódnak majd a számok, hogy ne csak mi lássuk, hogy ezt egyedül nem lehet ezt a terhet elviselni, ezt hogy látja? Mit kell tenni az Európai Uniónak? Hogyan kell viselni a saját felelősségét? És aztán még egy kérdés az útvonalak változnak, a kereskedelmi hajók útvonalai, mert nagyon nagyon nyomás a fő idényben, hogyan kezelik ezt a kérdést. Aztán van még egy kérdésem, az ENSZ javasol, javasolta a csempészhajók megsemmisítését. A múltban ezt végre is hajtották, és nagyon hatékony volt ez az intézkedés, ha azonban a hajókat megsemmisítik, hát azon emberek is vannak, és akár kémek is. Ez, ezek lettek volna a kérdéseim, köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak a munkájukért, és megkérném őket, hogy néhány percet szánnak elég ránk. Köszönöm szépen a segítségüket. Kamiliának adom meg a szót. Egészen röviden fogom. A frakcióm nevében, a baloldali frakció nevében szeretnék önnek köszönetet mondani. Kérem, hogy adja át köszönetnyilvánításunkat a helyszínen dolgozó kollégáinak, hiszem, hogy láthatjuk, hogy ugye itt a tanácsban teljesen eredmény nélküli viták zajlanak, eközben önök nagyon nagy dolgokat teljesítenek. Önök kereskedelmi hajók, kereskedésre szolgálnak ezek a hajók, és nem arra van mindez kitalálva, hogy életmentést hajtsanak végre ilyen mértékben, ilyen léptékben. Vannak-e pénzügyi kompenzációk, azon országok részéről adott esetben, ahonnan az menekültek származnak, aztán ez a kis program, amit felénk itt bemutattak, nos, egy pontot ragadnék ki. Sok dolgot meg lehetne oldani, hogyha legális utakat teremtene az EU a polgári háborúkból menekültek, szemer például humanitárius vízumok formájában, akkor nem kellene ilyen szörnyű utakra indulniuk az embereknek, hanem legálisan beutazhatnának az EU-ba. Köszönöm. Gyurek. Gyurek úrnak adom meg a szót. E, dziękuję bardzo, dziękuję za e, prezentację panów, za wszystkie informacje. Köszönöm szépen, úr. Köszönöm az információt is, mert kaptunk, különösen azok az esetek érdekelnek engem, amikor agresszióval kell a hajósoknak szembenézniük. Itt most fegyveres e, kísérőkről beszélünk, bizonyos hajók esetében, vagy csónakok esetében nagyon keveset hallunk ezeknek az eseteknek a részleteiről általában. Talán ezzel kapcsolatban beszélhetne egy kicsit részletesebben elnök. Köszönöm szépen, ilyen rövid volt. Anna Gomesnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy adott bizonyítékot arra, hogy az EU-nak többet kéne tennie, hogy megmentsen életeket minden eszközzel. Ez is kötelezettségünk. Azt szeretném megkérdezni, önök hogy látják az EU szerepét, és azt, hogy CSBP műveletet indít az EU. Az EU ugye egy közös biztos politikai műveletet indított a kalózok ellen egyrészt, másrészt az életmentésért nem indít ilyen műveletet. Egy tragikus elszaladott lehetőség ez arra, hogy az EU hadiflottái együtt lépjenek fel e kötelezettség érdekében, hogy életeket mentsenek elsősorban. Ugyanakkor tudom, hogy a tanács döntésében meg kell mentsen életeket. Ez a misszió és mégiscsak meg kell tenni, de nem nevetségesen el szaladtat lehetőség, hogy bemutassuk, hogy az EU haditengerészetei ott vannak, épp azért, hogy egy nagyon nemes célért lépjenek fel és e- életeket mentsenek. Én is elmondanám gyorsan a kérdéseimet. A Frontex, egy Frontex tisztviselővel beszélgettem nerész, és a Mára Nostrumról kérdeztem, illetve a jogi, állá, jogi álláspontjáról a magánhajókat illetően. Önök arról beszéltek, hogy, hogy, hogy amikor sok esetben hallanak vészhívásokat, és sokszor lekapcsolják a vészhívást. Tehát nagyra becsüljük azokat az embereket, akik megmentik az életeket, de önök valahogy le tudnák írni ezeket a helyzeteket? Hogy hány ilyen helyzet van? Hogy lekapcsolják a, a, a a hívást, a vészhívást, ezeket a helyzeteket, hogy, hogy átlássák a képviselőtársaim azt, hogy milyen szörnyű, súlyos helyzetek adódnak a tengeren. Mélyer asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm vendégeinknek, hogy eljöttek. Én néhány konkrét kérdésem lenne. A, éppen hallottuk a biztos, bizottság képviselését, hogy önök milyen konkrét tanácsokkal szolgálnának, milyen konkrét, másodban milyen konkrét intézkedéseket hozhatnának a kereskedőmajok személyzetét, meg, meg, hogy óvják a fertőbetegségektől. És még egy kérdésem van, amely nem túl népszerű, de fontos. Milyen költségekkel jár ez a üzemanyag és egyéb a, a késedelmek, amely a, a hajó útról való eltérésből adódnak, milyen, milyen anyagi költségé vannak ezeknek a mentéseknek, és ezt kitéríti meg. Köszönöm. Szeraja Köszönöm, hogy Svédül fog beszélni. Tulajdonképpen a következő kérdést szeretném feltenni. Köszönetet szeretnék önöknek mondani, ugyanis ezek a, önök azt teszik, amit mi nem teszünk meg, noha önök nem is tagjai az Európai Uniónak. Van itt egy populista hullám, egy oldali hullám, azaz, hogy meg ö, tagadjuk, hogy szolidáris módon vállaljuk a közös felelősséget, és egyre több az euroszkeptikus itt a parlamentben is, illetve egész Európában. Nos, láthattuk ezt a filmet, és sátán gyilkosairól beszélően Krisztina Wimberg igazából szégyelnie kellene magát. Egy aggodalmat szeretnék megosztani önökkel. A tanács végkövetkeztetéseiben azt mondotta, hogy a tagállamoknak tenniük kell valamit a visszatérítés érdekében. Azt hiszem, hogy ez egy téves lépés a Frontex esetében. Mi is történik azon költségvetési forrásokkal, amiket a biztonság és a mentőakciók céljaira bocsátottunk rendelkezésre? És itt szó esik a biztonságos országok közös listájáról is olyan országok listáról, amelyeket biztonságosnak minősítünk, de tulajdonképpen mindig az egyedi eseteket kellene megvizsgálni a helyett. És még valami köszönetet mondok önöknek, hogy önök frontvonalban harcolva az emberekre gondolnak, és mi az Európai Parlamentben megpróbálunk még többet tenni ezen, ebben az irányban. Robert, és a két vendégünknek adom meg azt, hogy nem kell minden kérdésre válaszolniuk, olyan nagyon sok időnk nincs is, kérjük, hogy röviden a kulcs fontosságú ügyekre reflektáljanak, amelyek elhangzottak. Köszönöm néhány válaszol, aki aztán Patrik majd kisegít. Ami a, a, a matrózok képzését illeti, a hajóvállalatok kell, hogy felkészüljenek, felkészítsék alkalmazataikat erre, és a hajókat is, vannak iránymutatásaink, konkrét guideline-ok arra, hogy hogyan lehet felkészülni, hogyan kell viselkedni, amikor ilyen helyzetbe kerül a hajó, tehát nagyon gyakorlati guideline -ok. minden föl kell vegyék az egyen ruhájukat a matrózok, a védőfelszerelést, meg kell szervezzék a mentést, mert hogy mert hogy ezek a hajók ilyenkor a kereskedelmi hajók mentőtutajokká várnak. Sok esetben megkezdődik a vízellátást, a csoportosítás az embereknek, a családok egyben maradjanak, a nőket, férfiakat hogyan helyezzék el. Tehát aztán van egy, szolgál, van egy elmutatás a, a vészszívásokról, a válaszadásra, vannak traumával foglalkozó pszichiáterekkel is együttműködünk, mert hogy nyomán később is kell kezelni ezeket az embereket, nagyon súlyos depresszióba eshetnek a személyzet tagjai, sok esetben, mikor például ahol gyerekeket találnak a vízben, mikor nem sikerül időben odaérni. Tehát ez nem könnyű ezt feldolgozni, amikor a, a, a poszttrauma kezelésre is szükség van hogy mi volna elégséges vagy hasznos számunkra. Nos, az EU eszközök támogatás nagyon nagyban segíthetne bennünket. Látjuk ugyanakkor, hogy a, a, a kereskedelmi hajók által kimentettek száma a teljes kimentett szám arányában állandó, továbbra is, és azt várjuk a következő napokban, mered, meredeken emelkedik majd a menekültek száma, mert hogy a, a hajózásra alkalmas idő most kezdődik. Az UNHCR 80%-kal várja a növekedést, számoló növekedésben az ENSZ menekültügyi szervezeté. Hogy kapunk -e valamiféle kompenzációt a mentésre, a válaszunk az, hogy nem, nem is akarunk semmiféle kompenzációt a mentésért, ez morális és humanitárius, és jogi kötelezettség is. És, ezt nem, és nem szeretnénk, hogyha állandó és integráns finanszírozás tárgya lenne ez, amit a kormány eszközökkel, amit eszközökkel támogatnak folyamatosan. Igen, voltak agressziós helyzetek is, volt, hogy a személyzet tagjait fegyverekkel fenyegették, hogy adják vissza a, a, a sempésznek a hajót, hogy újra tudja használni majd azt, úgyhogy voltak ilyen helyzetek is. Köszönöm. Patrik? Úgy gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy hol lehet a koordinációt javítani, nyilván a Triton, a Poseidon és a Frontex esetében nagyon fontos, hogy, hogy megfelelő eljárásokat vezessünk be arról, hogy hogyan ö, tudjuk megvetett személyeket a hajókról kikötőbe jutatni. A, a, azonban két különböző helyzet van. Egyrészt e, Szomáliában például segített a kalózokkal szembeni küzdemben az, hogy fegyvereseket öltettünk a felézetre. Itt azonban szervezett bűnözésről van szó olyan emberekről, akik nem haboznak és visszalőnek. Ezzel csak veszélyeztetjük az embereket. Úgy gondolom, hogy persze vannak számok és adataink, de nem akarnánk azt hangsúlyozni, hogy, hogy nekünk kompenzációra lenne szükségünk, hiszen nem akarunk kompenzációt, nem ez a megközelítésünk, úgyhogy nagyon nehéz még, még beszélést is adni arra, hogy pontosan milyennek az aránya. Ami a, a segélykérőjeleket fogadó berendezés lekapcsolását illeti, erről nem tudunk, ez nem törvényes. Ugyanakkor nagyon sok olyan hajó van, amelyek rendkívül aktívak van például az a szuezi csatorna, Libyánál offshore e, tevékenységek folynak, tehát ezt a helyzetet sokszor nehéz elkerülni. Ha szándékosan előfordulna ez, akkor úgy gondolom, hogy szakmai szervezetként ezt kezelnünk kell. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna még elmondani. Elnök, nagyra becsüljük rendkívül professzionális ö, ö, válaszaikat. Nagyon szépen köszönöm. Ö, az ülés az interneten hallgatható volt, úgyhogy sokkal nagyobb közönség előtt beszéltek, mint amelyet maguk előtt látnak. Köszönöm még egyszer a kollégáimnak is, főleg azoknak, akik itt maradtak az ülés végéig és ezzel le is zárnám a ma esti ülést. Van-e bármi más a napirendi pont? Akkor a következő, napirend, a következő ülés időpontját megtalálják a napirenden. Köszönöm szépen!